a brüsszeli polgár mester nevében elnézést kérek, ma kezdődik ugye a tavasz, de nem süt a nap. Remélem, hogy azért mégis ez hamarosan kisüt, de addig, amíg nincsen jobb idő, addig térjünk rá a napirendünkre. Marita sajnos nem tudott jönni, mert egy másik ülésen van most van a háromoldalú szociális csúcs találkozó, úgyhogy sajnos nem tud jönni. Minden nyelven van tolmácsolás, kivéve horvátul. El tudom képzelni, hogy a 2018. február 21-22 és a 2018. február 26-27-i ülések értőkönyvét megkapták, és valószínűleg nincsen ezzel kapcsolatban ellenvetés, úgyhogy ezt elfogadottnak tekinthetjük. Úgyhogy azonnal meg is adhatom a szót Agnesnek és Elizabethnek, akik, hogyha jól értem, néhány kellemes estét töltöttek munkával és nem alvással. A nyolcadik trilógusra került sor, ami azért legalább eredményes volt. Meg is adom a szót a kollégáknak, hogy tájékoztassanak bennünket ezekről az egyeztetésekről. Köszönöm szépen, elnök úr. E, valóban a nyolcadik trialógusra került sor. Hogyan e, folytak a tárgyalások? Az első dolog, itt Robert e, ellenőrzése alatt beszélek, aki ott volt ezen az egyeztetésen, és kísért bennünket, segített bennünket. Nos, egy kollektív általános megegyezésre igyekeztünk a tanácssal az egyes cikkekkel kapcsolatban. Ez volt az első fázis két héttel ezelőtt, és aztán hétfő este egyrészt konszolidáltuk cikről cikre a megegyezést, és aztán utána pedig preambulum bekezdéseként tehát hétfő este től kezdve elmondhatjuk, kedves Ágnes, ugye egyetértesz, hogy konszolidáltuk és lezártuk a tárgyalásokat a tanácssal. Tehát konszolidáltuk és lezártuk, azért mondom ezt, mert valóban a részletekbe mentünk, és a végső szöveg hamarosan rendelkezésünkre áll, ez még nincs kész, de amint lehetséges lesz, ezt rendelkezésre állítjuk. Nos, nézzük meg, hogy ezen tárgyalásnak mik voltak a fő öm, f, mm, körülményei, főpontjai. Először is, ami az időtartamot illeti, 12 hónap plusz 6 hónapban állapodtunk meg, ami azt illeti, hogy a fogadó tagállamot a vállalatnak tehát ennyi időn belül kell tájékoztatni. A másik dolog, ami nagyon fontos, nyilván emlékeznek, a tárgyalási mandátumban kettős jogalap volt, ami úgy nézett ki, hogy egyrészt a munkavállalók védelme, másrészt a belső piac támogatása is szerepeljen ebben az irányelvben. Én most a nagy áttekintést adom meg, és majd ez belemegy a részletekbe. A 96-os irányelv megújításáról van szó, E, erre utalunk egy preambulum bekezdésben, tehát nincs egy külön e, nincs külön jogalap, de a e, tárgyalók nagyon-nagyon, a tárgyaló nők nagyon-nagyon makacsok voltak, és nyakasok, és kitartók, és végül is eljutottunk odáig, hogy egy cikkben szerepel ez, az egyes cikkben utalunk a bíróság egy ítéletére. Harmadik dolog, amit akartam mondani, ami a öm, fizetéseket illeti, illeti, ellentételezést illeti, ez a fogadó állam minimálbére, illetve azok a bónuszok, kiegészítő juttatások, amelyek ezzel kapcsolatosak, vagy ezzel együtt járnak, tehát a fizetések között egyenlőség legyen a fogadó ország és a kiküldött munkavállalók országa közötti fizetéseket figyelembe véve. Tehát azt mondtuk, hogy egy helyen ugyanazért a munkáért ugyanazt a bért kell kapni. Ezt, ennek az el, ezt az elvet tartottuk szem előtt. Ami az egyéb juttatásokat illeti, bizonyos megjegyzéseket figyelembe vettünk, melyek szerint egyes országokban az országok jutatásait figyelembe véve, ez lehet, hogy ez fogadó ország, lehet, hogy a kiküldő ország és stb. stb. De arra jutottunk, hogy ezek a, ezen juttatások összege, tehát a bruttó összeg gyakorlatilag megfeleljen, e, ugyanannyi legyen a fogadóország munkavállalói és a kiküldött munkavállalók bére esetében. A kollektív szerződésekről majd Ágnes, Ágnes beszél, és két fontos dolgot szeretnék még említeni. Az egyik, amiért oroszlánként harcoltuk, ez a végrehajtás határideje. Nem tudom, hogy emlékeznek-e rá, de a tanács szövegében három év volt a végrehajtás határideje, egyetlen tagállamnak sem engedték meg, hogy előbb hajtsa végre, tehát ez egy szigorú határidő volt, és a, a transzpozíció határideje, átültetés határideje három év volt, és az alkalmazás határideje pedig négy év. Én nagyon nagyra tartom azt, hogy tartsuk tiszteletbe a mandátumot, tehát két év az átültetésre és két év alkalmazásra, hogy tiszteletbe tudjuk tartani az európai legislatív munkát, illetve a tanács lehetővé tette a két éves átültetés, két éves alkalmazás határidőket. Egy fontos dolgot tudtunk itt kiigazítani, ami fontos volt a kollégáink, a spanyol és portugál kollégáink számára. Ez a közlekedésre vonatkozik. Ami a közlekedést illeti, és figyelembe véve a legspeciálisszal kapcsolatos munkát, ami most folyik, a 96-os nem módosított irányelv az, amely érvényes lesz addig, amíg a legspecialis nem lép érvénybe. A tanács hát októberben egy kis hibát követett el, ugyanis az hatályba lépésről beszélt, a 96-os irányelv érvényes a legspecialis hatályba lépéséig, de a hatályba lépés azonban az alkalmazás előtt van, úgyhogy három különböző rezsim érvé, lenne érvényes, a 96-os a hatályba lépésig, a 96-os módosított irányelv, amiről most beszélünk, a hatályba lépés és az alkalmazás között, és utána a Specialis. Ez hát nagyon nehéz kessé tett né tette volna a tagállamok számára eh, az, hogy kétszer álljanak át új rendszerre. Úgyhogy ezért mégis eh, is elfogadták, elfogadtuk eh, azt, hogy a alkalmazás kezdete kezdetéig tartson a 96-os irányelv, tehát a legspeciális szik. meg is mondanék néhány dolgot. Nem egyszerű egy ennyire komplex szövegről tárgyalni, ami egyrészt nagyon technikai jellegű, másrészt nagyon különböző érdekeket eh, kapcsol össze, de Ágnesszel együtt nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy kelet és nyugat között egyenlőség legyen, ne játsszák ki az egyik tagállamot a másik ellen. Igyekeztük eh, figyelembe venni eh, az elvárásokat minden ország részéről, nem akartunk mély árkokat ásni, Ágnesszel eh, együtt odafigyeltünk a vállalatok tiszteletben tartása, a munkavállalók védelme, a kollektív szerződések között. Ez, ez mind megpróbáltuk a szövegbe figyelembe venni. Nagyon jó volt az együttműködés, mivel a tanács ellen eh, jó kemény harcot kellett vívni, eh, ezért ez összekovácsolt bennünket tulajdonképpen, és a lényegi pontokban egyetértés volt, és a parlament tiszteletben tartásáért küzdöttünk. Nagyon köszönöm Ágnesnek ezt az együttműködést, ez tényleg ritka, hogy két különböző frakció jelentéstevője kéz a kézben vál vetve küzd, de köszönetet szeretnék mondani minden árnyék jelentéstevőnek is, akik jelen voltak, és kitartóak voltak, és akik lehetővé tették azt, hogy a tárgyalások során úgy, mm, úgy, úgy ütemezzük a tárgyalásokat, a szüneteket, hogy a árnyék jelentéstövők is meg tudjanak közben egyezni. Úgyhogy elnök úr, azt kell, hogy mondjam, jó volt a csapat, és amikor ezt mondom, akkor nem csak Ágnesre és magamra gondolok, hanem a többi többre is. Úgyhogy azt szeretném, hogy erős, jó eh, eh, többség legyen a szöveg mögött eh, a parlamentben, ami a, ezen szöveg mögött, ami a szociális Európa egyik alapköve. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, e, ez valóban egy nagyon fontos e, etap volt, e, és Elizabethnek köszönetet kell mondanom az árnyékjelentéstövőknek, a titkárságoknak, hiszen tényleg nagyon-nagyon nagy segítségünkre voltak a jogi szolgálatnak, és azt kell, hogy mondjam, hogy az asszisztenseket is ide értem egyértelműen. Most rajtunk múlik, Először is kettőnkön, aztán az árnyék jelentéstevőnkön, és a bolgár elnökségen is, hogy támogatást kapjanak a múlt hétfőn elért megegyezéshez. Egy korreper debriefing lesz ma, és hogyha minden jól megy, akkor lesz egy koreper levél, amit kapunk majd. Az április 14-i koreper ülés után, és akkor a végső szükséges lépéseket megtehetjük az elkövetkezendő hónapokban. Nagyon sokat tanultam ez alatt a folyamat alatt, ez mindenképpen nagyon jó és pozitív 57 évesen is tanul az ember. És mindenképpen érdemes volt dolgozni ezen az európai munkavállalók és az európai vállalkozások érdekeit tartottuk szem előtt, ez a legfontosabb szempont. Ahogy Elizabeth is már mondta, néhány változásra sor került a politikai egyességekben, amelyeket két héttel ezelőtt a különböző juttatások terén tettünk. Aztán a tanácsban megkaptuk a cseh és a szlovák támogatást. Ez nagyon fontos ennek az egyezménynek széles körű támogatást kell szerezni, és ezért nem tartottunk itt dogmatikusan minden korábbi kijelentés mellett, hanem próbáltuk mindenkit figyelembe venni, tagállamok aggodalmait figyelembe venni, úgyhogy a juttatások esetében a jogi tisztállátás szempontjából lettek itt bizonyos módosítások az utazási, illetve szállásköltségekkel kapcsolatban, aztán a közlekedés tekintetében is sikerült kiavítani egy korábbi tanácsi hibát, Nagyon fontos volt, hogy a portugálok is támogassák ezt a javaslatot, ez, ez is megérte. És emellett tisztázni szeretném azt is, hogy nem arról van szó, hogy a munkavállalók és a közlekedési vagy a szállítási ágazat a Lex Specialisig nem kapnak védelmet, hiszen az is teljesen világos, hogy a 96-os irányelv még mindig érvényes a szállításban dolgozókra, és a meglévő szabályok végrehajtásán is dolgozni kell, és a tagállamok feladata, hogy a meglévő 96-os irányelv szabályait betartassák az átmeneti időszakban. A svéd szereplők, érdekelt felek kérésére világossá tettük az anyagban a kollektív szerződésekre vonatkozóan, hogy amikor kollektív szerződésekről beszélünk, akkor vagy a tagállamok általánosan eh, érvényessé teszik a kollektív szerződéseket, tehát egyetemesen érvényessé teszik, eh, illetve kibővítettük itt a hatályt ágazati, illetve regionális kollektív szerződésekre is, illetve emellett azt is világossá tettük, hogyha tagállamokban, ahogy az északi államokban eh, van nem a kormány, hanem a szociális partnerek azok, akik a, a kollektív szerződési tárgyalásokat irányítják, ez is rendben van. És erre is vonatkozik ez a cikk. Bizonyos módosításokat fogadtunk el az alvállalkozással kapcsolatban A preambuló bekezdésben utalunk a végrehajtási szabályokra, amely az alvállalkozói felelősséget is lefedi. Ez egy hatalmas előrelépés, hiszen ez egy nagyon fontos elv, az az, hogy azonos helyen azonos munkát, azonos bért kell fizetni. Úgyhogy ennek irányába nagy előrelépést tettünk. Ahogy Elizabeth elmondta, sikerült kiegyensúlyozni az érdekeket, a munkavállalók és a munkaadók érdekeit, a különböző tagállamok, különböző érdekcsoportok eh, különböző érdekeit, és még emellett is sikerült előrelépni világos és betartatható szabályok eh, formájában. Később, talán majd májusban lesz itt a szakbizottságban egy szavazás, miután a szöveg, illetve a koreper levél megérkezik. Az itt közben eh, az közben eltelt időt majd arra fogom használni, hogy minél több kollégát eh, győzzek meg arról, hogy szavazzák meg ezt az előrelépést, hiszen azt gondolom, hogy a munkavállalóknak és a cégeknek, cégek megérdemlik ezt az előrelépést. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a tájékoztatást és a munkát. Teljesen világos, hogy máj, április végére, május elejére álláspontot ki kell eh, dolgozni a végleges szöveggel kapcsolatban el tudom képzelni, hogy rendelkezésre állnak önök továbbra is, hogy tájékoztassák a kollégákat, eh, amelyek szükség, azokat az információkat, amelyek szükségesek a véleményalkotáshoz, és majd eh, júniusban feltételes módban mondom, elvileg szavazunk a plenárison. Mindenesetre nagyon köszönöm a munkát. A következő napi rendi eh, pont a tagállamok foglalkoztatás politikáira vonatkozó iránymutatások. Ez is egy nagyon fontos téma a foglalkoztatás támogatásával kapcsolatban, és meg is adom a szót Mitrov Fanovsz képviselőnek, tessék. Köszönöm szépen. Föltetnék egy kérdést, elnök úr. Nem, nem. E, nem, nem azt szeretném, hogy ne legyen vita az előzővel kapcsolatban, de hogyha most de azt gondolom, hogy ha, mindenki, hogyha megnyitnánk a vitánk és vitát, és mindenkinek szót adnék, akkor soha nem érnénk a végére. De Enyesz és jó magam, mondja Morán Serti asszony, mindenkit meg fogunk keresni, vagy egyenként, vagy a frakciót, vagy a munkacsoportot. Azt hiszem, hogy ezzel talán válaszolok arra a kérdésre, amit föl sem tett a kolléga. Parancsoljon akkor, megadom a szót. Kedves elnök úr, kedves kollégák! Mindenek előtt néhány technikai részletről szeretnék információt adni. Hogyha belenéznek az Európai Parlament adatbankjába, akkor megtalálhatják a jelentés eredeti szövegét, a tagállamok foglalkoztatás politikájára vonatkozó iránymutatásokat. És három hete a szerző asszony elhagyta az Európai Parlamentet. Az én kollégám öröksége ez tehát. Folytatom a munkáját. Mindenek előtt szeretném megköszönni minden árnyék előadónak a nagyon hasznos munkát, vitákat, a tegnapi megbeszélésre gondolok elsősorban. Tényleg megpróbáltuk az összes javaslatot, megjegyzést figyelembe venni a kollégánk részéről, és megpróbáltuk a frakciók álláspontját magunkévá tenni. Igazából ez egy különleges eset, hiszen két hete nagyon világos jelzést kaptunk a tanácstól, a bolgár elnökségtől, hogy a jelentésünk, miután a parlament elfogadta, a tanács figyelmét is megkapja. Tehát ez egy nagyon nagy előrelépés lenne, hogyha a jelentéssel a tanács foglalkozna, miután itt a parlamentben elfogadjuk. Mi történik majd az elkövetkezendő hetekben? Remélem, hogy a jelentést elfogadjuk. Tegnap nagyon hasznos és gyümölcsöző kompromisszumokat azonosítottunk a módosított kompromisszumokkal együtt. Ezt a dokumentumot késő este elküldtük az összes árnyék előadónak. Remélem, hogy ezt a jelentést legkésőbb a májusi ülésünkön megszavazzuk. De természetesen meg kell változtatni a szakbizottságban a szavazás idejét. Úgy, néz ki, úgy nézett ki, hogy április 25-26-án szavazunk, de remélem, hogy kész leszünk hamarabb, és már március 27-én szavazhatunk róla. Természetesen kész vagyunk arra, hogy meghallgassuk kollégáink megjegyzéseit, figyelembe vesszük az összes javaslatot, az összes kifogást. Úgy vélem, hogy nagyon kevés módosítás marad a plenáris szavazásra. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legjobb kompromisszumokat fogalmazunk meg a frakciók között. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Püra úr következik a néppárt részéről. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ahogy már hallottuk, tegnap az árnyék előadók ülésén Mitrofanovsz kolléga azt javasolta, hogy gyorsítsuk a munkát. A mi frakciónk ezt támogatja. Most akkor áttérek a módosítókra. Köszönöm Mitrofanovsz kollégának, hogy ennyire elkötelezett, hogy Zdanok a kolléganő munkáját folytassa. És nagyon jó, kiegyensúlyozott kompromisszumjavaslatokat dolgozott ki. A kollégák is javasoltak módosítót, és ezek nagyon jól kiegészítik a jelentést. Örülök, hogy az én módosítóim és a kollégáim módosítóit is figyelembe vették. A kompromisszumok nagyon jól visszatükrözik az első kör vitáit. de van még néhány kérdésünk. Örülök, hogy a vállalatok támogatását, illetve a KKV-k létrehozását illeti. Szeretnénk azt is, hogy Kósa Ádám kollégánk javaslatait is figyelembe vegyék. Arról van szó, hogy folytassunk szociális párbeszédet. Ezek általában túlságosan későn jelennek meg, és általában nem érhetünk el minden érintettet, nagyon kevés idő van, Tehát ezt a 18-as kompromisszumról mondtam volna, de még azt is szerettem volna elmondani, hogy a szociális partnerek nem csak a szakszervezetet jelentik, hanem nagyon sok fontos szervezet létezik még, akiket, akiknek a véleményét figyelembe kell venni. Az ötös módosító tekintetében pedig szeretném elmondani, hogy remélem, hogy a stabilitási paktumra is figyelnek majd, hiszen ez egy nagyon lényeges eszköz a gazdasági kormányzásban. Sokan utaltak a munka és a magánélet egyensúlyára. De nagyon fontos, hogy például a rugalmas foglalkoztatási formákat úgy kell kialakítani, hogy a munkáltatóknak és a munkavállalóknak is jók legyenek árnyék előadóként mindent szeretnék megtenni, annak érdekében, hogy a tanács minél hamarabb megkapja a munkánk eredményét, az Európai Parlament állásfoglalását és véleményét is figyelembe vegyék. Amennyiben lehetséges, próbáljunk meg konszenzust elérni úgy, hogy 27-én, március 27-én már szavazhatunk. Ha nem, akkor javasolnám, hogy egy különleges ülést tartsunk Strasbourgban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tim úr. Mikrofon, sajnos a tolmácsok nem hallják. Nincs mikrofon. Elnézést. Akkor újra kezdem. Szeretném megköszönni Mitrofanovs úrnak a kiváló teljesítményt, hogy Zsdanuka asszony munkáját ilyen tökéletesen folytatni tudja. Úgy gondolom, hogy az önáltal megnevezett pozitív jelzések a tanács részéről nagyon lényegesek a szakbizottságunk számára, és frakcióként is szeretnénk megragadni ezt az esélyt. Szeretnénk minél hamarabb lezárni a jelentést. Minél hamarabb lezárjuk a jelentést, annál több az esélyünk, hogy a tanács figyelembe veszi ajánlásainkat. De mégis úgy gondolom, hogy szükséges az, hogy a szöveget alaposan megnézzük, mielőtt lezárjuk, és holnapra is tervezünk egy ülést. Nagyon fontos az, hogy az a szociális jogok európai pillérének a 20 ajánlását felvegyük, hogy az ifjúsági garanciát mellett elkötelezzük magunkat. Nagyon fontos az, hogy a fiatalok jó esélyt kapjanak, úgy gondolom, hogy a jelentés jó kompromisszumokat tartalmaz a frakciók között, olyanokat, amelyeket vállalhatunk, de úgy gondolom, hogy még tisztázásra is szükség van. Tehát például az európai továbbképzési rendszer, vagy a nyugdíjpolitika iránymutatói a tagállamokban, nagyon fontos az, hogy itt is tisztában lássunk, hogy a fiataloktól, az ifjúságtól a nyugdíjasokig mindent lefedjünk. Köszönöm. Köszönöm. Nem látok senki mást. Nincs más, de... Gue, nem? Alda, nem? Akkor uh, Azsia asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a kollégának, kollégának ezekért az új kompromisszumos módosító javaslatokért. Úgy gondolom, hogy az a demokratikus deficit, amit tapasztaltunk az elmúlt időkben, az mindenképpen megindokolja azt, hogy eh, miért jött eh, létre ez a dokumentum. Sajnos eh, az Európai Parlament javaslatát nem mindig veszi figyelembe a tanács. Jó lenne, hogyha mi hamarabb ezt a javaslatot tudnák véglegesíteni, és akkor egy stabil alapunk lenne, és figyeljünk oda arra is, amit az európai polgárok kérnek, hiszen mi az Európai Parlamentben az európai polgárokat képviseljük, és azt gondolom, hogy nagyon erőteljesen kéne ezt a képviseletet megoldani. Jó lenne, ha mi hamarabb meg tudnánk egyezni az összes kompromisszumos módosítóban. Azt kéne, hogy ez legyen a, leg, az, ez kéne, hogy legyen a legfőbb céljunk. A prioritásainkkal kapcsolatban már két éve beszélek erről, már két éve kihangsúlyoztam ezeket a dolgokat. Nos, szerintem az egyik legfontosabb szükséglet, hogy a szegénység minden egyes formáját meg tudjuk szüntetni. Európában egy nagyon aggasztó jelenséget láthatunk, nagyon sok olyan dolgozó, munkavállaló van, aki szegény. Ezek az emberek dolgoznak, de mégis nagyon nagy az esély annak, hogy vagy szegényeké válnak, vagy a társadalmi kirekesztést, fogják elsze- kirekesztést fognak elszenvedni. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon fontos célkitűzés az, hogy minőségi munkahelyeket hozzunk létre. Nos, a tagállamokban a megszorítások után nagyon sokszor létrejöttek olyan munkahelyek, vagy olyan típusú munkaszerződések, amelyek sajnos nem jelentenek ilyen minőségi munkavállalói lehetőséget. Ez sajnálatos, Mondom, arra kéne törekedni, hogy fenntartható és minőségi munkahelyek jöjjenek létre. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor nagyon nehéz a szegénység ellen küzdeni, és a szegény munkavállalók jelenségét is nagyon nehéz megszüntetni. Úgy gondolom, hogy a munkaadókat leginkább a KKV-kat sújtó adminisztratív terheket és adóterheket kéne csökkenteni. Az Európai Bizottság gondolkodik egy átmeneti időszakon a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban. Szerintem nem csak az, a megújuló energiaforrások területén kéne átmenetben vagy átállásban gondolkodni, hanem a munkaadókat sújtó terhek területén is. Mondom, adóterhek és bürokratikus terhek. Mindkettőre gondolok. Nem csak a fiatalok szempontjából gond az, hogy nem találnak megfelelő munkahelyet, hanem azok számára is, akik hosszú távon munkanélküliek, munkanélküliek. Strukturális probléma van a munkavállalók között, illetve a munkanélküliek között. Nagyon nehéz megtalálni azt, hogy milyen új munkahelyet találhat valaki, aki egy olyan munkát végzett az elmúlt időszakban, amely már nem egészen, vagy nem teljesen van jelen a munkaerőpiacon. Tehát olyan típusú képzésre van szükség, ami például a zöld gazdálkodásban, körforgásos gazdaságban jelenthet megfelelő elhelyezkedési lehetőséget ezeknek az embereknek. Gondoljunk azokra a változásokra, amelyeket már lehet észlelni, például a mesterséges intelligencia vagy a robotika területén. Erre kéne azt gondolom, hogy figyelni. Beszéltünk a diszkrimináció visszaszorításáról is, ez is egy nagyon fontos dolog, de azt gondolom, hogy ugyanilyen fontos legalább az, hogy el lehessen tudni választani, illetve össze lehessen tudni egyeztetni a, a munkát, illetve a családi életet, a magánéletet. Ez egy rendkívül fontos dolog, meg kell adni a lehetőséget különböző hatékony szociális rendszereken keresztül, hogy azok, akik munkát vállalnak, azok a családjukkal is tudjanak foglalkozni. Megfelelő szociális szolgáltatásokat kell tudni garantálni, bölcsödék, óvodák. Ettől lesz erős egy társadalom, és ezt teszi lehetővé azt, hogy a családi életet vagy a magánéletet össze tudjuk egyeztetni a munkával. Ott van például az intelligens munkavállás, a smart working, vagy a táv munka, ezek is ilyen intelligens rendszerek. És úgy vélem, hogy a munkavállalóknak kell megadni a lehetőséget, hogy döntsenek arról, hogy pontosan milyen feltételek meg, mellett vagy körülmények között szeretnének dolgozni, hogyan tudják a munkájukat összeegyeztetni a családi élete vagy a magán élete. És természetesen ezt figyelembe kell venni a nyugdíj alap kiszámításakor is. A nyugdíj Ja, kapcsolatban ugye sokat beszélünk arról, hogy a korhatárt felemeljük-e. Szerintem ez nem egy fenntartható válasz a problémára. Véleményem szerint meg kell adni a lehetőséget a munkavállalóknak, hogy pontosan milyen, meg kell adni a lehetőséget, hogy válasszanak, hogy milyen típusú munkát szeretnének, milyen beosztással szeretnének elvállalni, és ilyenkor természetesen azt is előre kell vetíteni, hogy ez a nyugdíjukra milyen hatással lesz. Ne felejtjük el, hogy Európa öregszik, ezt is figyelembe kell venni. Szerintem az öregedő Európában nem az a megoldás, hogy a nyugdíj problémákra, hogy fölemeljük a nyugdíjkorhatárt, és figyeljünk oda azokra is, akik különösen nagy, igénybe, nagy mértékben igénybe vevő munkákat végeznek. Köszönöm. Köszönöm, Dominik Mártán következik. Merci, président. Köszönöm szépen, elnök úr. Miután meghallgattuk Ázsi asszony szép hosszú beszédét, én egy rövid beszédet szeretnék tartani. 14 módosítónk van, remélem ezeket majd szívükbe fogadják, és tudják majd támogatni a szavazás során. Gyakorlatilag ugyanazokat az elveket használjuk most, mint korábban. és sajnálatos módon a problémák is ugyanazok. Ágyse asszony is beszélt erről, egyre nagyobb a nyomorúság, a szegénység az Európai Unióban. Ugyanazokat a hibákat követjük el rendszeresen évek óta. Én rendkívül szkeptikus vagyok, én az eredmény alapján tudok megítélni valamit, az eredmények pedig nagyon rosszak. Köszönöm. Elnök, hát ez tényleg nagyon rövid és világos beszéd volt. Köszönjük szépen. Még inni se tudtam közben. Most pedig megadom a szót Szesznova asszonynak. Thank you, Chair, for uh, giving the Commission the, the floor. Köszönöm, elnök úr, hogy a bizottság is megkapja a szót. Több mint száz módosítót uh, kapott ez a jelentés, és nagyon várjuk már a szavazás eredményét jövő héten és reméljük, hogy a tanács is majd szívélyesen fogadja ezeket a változtatásokat. Elnök, jó, köszönöm szépen! Nézzük az ütemtervet. Valószínűleg április 25-26 evileg április 25-26 a szavazás ideje, de remélhetőleg ezt március 27-re elő tudjuk hozni, és akkor májusban a második plenárisra elkerülhet ez az anyag. Nézzük a következő pontot. Egy tanulmány bemutatása következik mégpedig a fogyatékossággal élőket segítő technológiák című tanulmányt fogjuk meghallgatni. Ezzel kapcsolatban vannak dokumentumok is. Ez egy nagyon fontos és érdekes tanulmány. Kós Ádámnak fogom megadni a szót két percre, két-három percre, ahogy gondolja. Köszönöm a szót, elnök úr kedves kollégák! az Európai Parlament Foglalkoztatás és Szociális Szakbizottságának tagjaként javasoltuk 2015-ben a STOA készítsen egy tudományos, előretekintő jelzést, egy projektet, hogy a segítő technológiák hogyan működnek a fogyatékossággal élő emberek társadalmi, oktatási, munkaügyi integrációjában. Különös tekintettel a látás, a hallás, illetve a kognitív felfogásra. Nekem meggyőződésem, hogy nekünk kiemelten kell foglalkoznunk a segítő technológiák nevezetű újdonságokkal hiszen ezek a jövőben nagy hatást fognak gyakorolni a mindennapi életvitelünkre. Meg kell vizsgálnunk, hogy ezek a technológiák milyen hatással lesznek az életünkre, illetve mik azok a hatások, amik, ezek, amiket ez, ezek a technológiák széles körben ö, való elterjedése esetleg visszavonhatatlanul befolyásol majd az életünkben átalakítják majd a társadalmunkat, sokszor nem is szándékosan. Nekünk nagyon fontos kérdés az Európai Unió jövőjével és a jogszabály alkotásával kapcsolatosan, hogy ezeket a segítő technológiákat alapul vegyük, és az Európai Kartát figyelembe véve és a hátrányos megkülönböztetés nélkül mindenki számára egy hozzáférhetőséget hozzunk létre. Van, olyan, van egy orvosi, illetve van munkaügyi szemüveg, és nem mindegy, hogy melyiken keresztül vizsgáljuk ezt a kérdést. Nekem meggyőződésem, hogy ez a tanulmány segít nekünk abban, hogy a jövőben jobban tudjuk kezelni és olyan jogszabályokat tudjunk létrehozni, és azok felől dönteni felelősséggel, amelyek majd jó kérdéseket jól fognak kezelni jogi, etikai és szociális kérdések válnak, várnak megvitatásra. És mindeközben a technológia napról napra folyamatosan fejlődik, robbanásszerűen. És félünk attól, hogy a mi jogalkotási sebességünk és a való élet egymástól eltávolodik, és a végén csak futunk az eredmények után. Én kíváncsian várom a tanulmány készítő szakemberek összefoglalóját, és kérem a kollégákat is, hogy segítsük, az asszisztensek is olvassák át a tanulmányokat, legalább az összefoglalót magát, hiszen nagyon-nagyon tanulságos, és segíteni fogja a mi munkánkat a jövőben. Köszönöm szépen a figyelmet! Merci. Köszönöm szépen. Most Maria Joao Maia következik. Ő fogja bemutatni a tanulmányt hát ez egy kolosszális tanulmány, ugye egy nagyon eh, hosszú, terjedelmes eh, tanulmány, most pedig 10 percben kell majd bemutatnia. Köszönöm. Thank you, Chair. Köszönöm szépen. A technológia jelenlegi állásáról és a jövőbeli technológiákról, lehetségekről próbáltunk eh, összeállítani egy anyagot, ezen kívül szerepelnek a már említett fogyatékosságok, ezen kívül az autizmust is belevettük. Ma a projekt eredményeiről szeretnék beszélni, amelyekkel foglalkoztunk, és hogy milyen kihatása van ezeknek a foglalkoztatásra. Egy online kérdőívet osztottunk ki egész Európában, és megkértük a résztvevőket, hogy használnak-e új támogató technológiákat. És az eredmény pedig nagyon pozitív válaszokat mutat. Ezen kívül megkérdeztük őket konkrétan, hogy a segítő technológiák milyen területen adnak nekik főleg támogatást. Ahogy a képernyőn is látjuk, Itt különféle fogyatékosságokra koncentráltunk, és azt látjuk, hogy az iskola és a munkahely azok a területek, ahol a segítő technológiák elsősorban jelen vannak. Tehát a fogyatékossággal élőket elsősorban az oktatás és a munka területén alkalmazzuk. Megkérdeztük, hogy megkértük az embereket, hogy mutassanak be konkrét példákat a segítő technológiákra, hogy a munkájuk mely vetületeiben alkalmazzák ezeket. Itt technikai készülékeket és általános technológiákat is alkalmaztuk. Tehát például információs, kommunikációs technológia, például nagyító képernyőket a látás csökkentek számára. Ami a halláskárosultakra vonatkozik, itt videó alapú szövegmutató technológiát, illetve olyan technológiát látunk, amely az írott szöveget jelnyelvé fordítja le. Az új technológiák például más területeken is megjelennek. A az autizmusnál megpróbáljuk a szociális interakciókat úgy létrehozni, hogy a virtuális valóságot a létező világgal, például videójátékok segítségével összekötjük. Tehát itt elmehetünk egy irodába, elmehetünk egy laborba, jó napot köszönünk a kollégánknak, és szimulálhatjuk a munkafeladatokat, így előkészíthetjük az igazi találkozást hiszen az autistáknak a szociális interakció nagyon nehéz, és ha előre begyakorolják, akkor könnyebb. Ezen kívül még eh, megnéztük, eh, hogy eh, az UNCRPD alapú észszerű alkalmazkodással mi a helyzet. Nagyon fontos itt ismét a segítő technológiák alkalmazása a munkahelyen. Nagyon sok olyan egyszerű és könnyű alkalmazkodás, amelyek az emberek munkahelyen történő befogadását elősegítik. Tehát például az autizmus tekintetében a mentorálás, vagy a munkahelyi tanácsadás, kísérés is szerepet játszhat. Nagyon jó, hogyha figyelembe veszük ezeket. Az autisták általában nagyon érzékenyek a hangra és a fényre. Ezért megfelelő helységekben megkönnyíthetjük nekik az interakciót, hogyha ott kisebbek az ajok, vagy kisebb a fény. A projektünkben a következő eredményeket értük el. Még mindig van hátrányos megkülönböztetés a fogyatékossággal élők tekintetében. Ezen kívül a vállalatok részéről tudatlanság van az észszerű alkalmazkodás tekintetében. Nagyon sokan csak a terheket, csak a költségeket látják, amikor fogyatékossággal élőket alkalmaznak. És amikor nem alkalmaznak fogyatékossággal élőket, akkor a büntetések is felmerülnek. Általában megjegyezhetjük, hogy keveset tudnak a társadalomban a fogyatékossággal élőkről. És az utolsó aspektus, amire koncentrálni szeretnék, az oktatási rendszerben való nem megfelelés. Hiszen az oktatási rendszert kulcsfontosságuknak tartjuk, hogy a munkaerőpiacra bejussanak a fogyatékossággal élők. De itt látunk egy idézetet is, az egyik megkérdezésből, hogyha a fogyatékossággal élők nem tudnak részt venni az oktatásban, ugyanúgy, mint az ép gyerekek, azért, mert nincsen észszerű alkalmazkodás, nincsen befogadó jelű technológia, akkor ennek az az eredménye, hogy az alacsonyabb szintű oktatással rendelkező személyek sokkal nehezebben találnak munkahelyet. Nem a fogyatékosság miatt, hanem az oktatás és a képzés alacsony színvonalá miatt. Hogy a végére érjek, szeretném a következő aspektusokra felhívni figyelmüket. Nagyon fontos az, hogy az ENSZ CRPD megállapodását a gyakorlatba is átültessük. Nagyon fontos az, hogy állandóan monitorozzuk a megvalósítását, és igenis legyenek szankciók, amennyiben valaki nem alkalmazza a technológiai opciókat a szociális területre is be kell vezetni. Tehát itt nem csak az általános technológiákról van szó, hanem a felhasználó által generált fejlesztés is értjük ez alatt. És nem csak az új készülékekre gondolunk, hanem nagyon fontos az, hogy a már meglévők alkalmazását is jobban végrehajtsuk. Ennek pedig az a feltétele, hogy a már meglévő készülékeket rendszeresen nyomon kövessük, és nézzük meg, hogy hogyan javítható a technológiák és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés. Az oktatás előmozdítása. A segítő technológiákat tudás alapon is alkalmazni kell, és ez egy nagyon lényeges szempont a fogyatékossággal élők foglalkoztathatóságát tekintve. Tehát igenis meg kell tanítani a segítő technológiák használatára a fogyatékossággal élőket. Emellett szükséges a szakemberek továbbképzése, a tanárok, a mérnökök, közalkalmazottak, a rendőrség továbbképzése. Igenis a tantervükbe bele kell venni azokat az ismereteket, hogy hogyan tudnak támogatni, segíteni fogyatékossággal élőket. Ezen kívül nagyon fontos az, hogy új szakembereket képezzünk, hiszen eh, a feladatuk abból áll majd, hogy eh, a felhasználókat tájékoztassák a segítő technológiákról. Végül, de nem utolsó sorban a foglalkoztatás támogatásáról beszélünk. Ez pedig azt jelenti, hogy igenis a segítő technológiákat alkalmazni kell a fogyatékossággal élők baráti munka világában is. Tehát eh, még mindig eh, rengeteg információ hiányzik, amikor a segítő technológiák és a foglalkoztatás összefüggéseiről van szó. Éppen ezért eh, ezen a területen is nagy szerepet játszhatnak azok a szakemberek, akik kiismerik magukat, nem csak az észszerű alkalmazkodás tekintetében, hanem a megfelelő alkalmazkodás tekintetében is. Ők tudnának tanácsot adni a munkáltatóknak, hogy hogyan tudnának segítő technológiákat bevezetni. Sajnos magatartásbeli akadályok is léteznek a társadalmunkban, a fogyatékossággal élőkkel szemben és itt a jogalkotás nem játszhat közvetlen szerepet. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy a tudati tudatosságot növeljük a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatban a munkáltatók tekintetében is, annak érdekében, hogy a stigmatizációt csökkentsük és az elfogadottságot növeljük. Köszönöm szépen. Merci. Maintenant je laisse la parole à, à monsieur... Köszönöm szépen. Jelis Kirikosz következik, aki a Stoánál dolgozik, mint elemző. Mihális kritikus, úr tehát. Köszönöm szépen, elnök úr! A tanulmány alapján, amit elvégeztünk, mi úgy véltük, hogy különböző jogi és szocioetikus perspektívákat fogunk elemezni. Ez egy belső tanulmány, megpróbáltuk a legfőbb jogi kihívásokat elemezni, illetve ezeket felmérni. Amikor ugye jogalkotói szempontból nézzük a kérdést, akkor leginkább az merül fel, hogy hogyan lehet az EU-s kompetencia spektrumba behelyezni a fogyatékosságot. Hát jelenleg ez nem igazán illeszkedik ebbe a kompetencia spektrumba az EU-ban és a tagállamokban. Aztán azt láthattuk, hogy nagyon fragmentált a szabályrendszer Európa szerte arra vonatkozóan, hogy milyen specifikációk léteznek a fogyatékossággal kapcsolatban. Aztán a harmadik dolog, ami szintén nagyon fontos kihívás jogi szempontból, hogy nincs horizontálisan elfogadott definíció az EU EU-n belül. Másodlagos joganyagban vannak különböző definíciók, sokféle definíció, de nincs egy olyan, amit mindenki elfogad. Aztán eh, felelősség. Mi, történ, mi történik akkor, amikor autonóm segítő technológiák okoznak kárt? Erre vonatkozóan is kéne egy egységes álláspont. Aztán elképzelhető, hogy a felhasználókra, illetve harmadik felekre, eh, harmadik eh, felekre nézve valamiféle baleset történik, vagy káros hatás alakul ki. Itt is meg fel kell mérni, hogy ki a felelős. Aztán az autonóm technológia, segítő technológiákról el kell mondani azt, hogy nagyon sok adatot generálnak. Ezek az adatok a felhasználó, tehát a fogyatékossággal élő személyes adatai általában ezek, vagy a mindennapi életéről árulnak el sok mindent. És nagyon fontos, hogy ezzel kapcsolatban ne legyen semmiféle diszkrimináció. Nos, jelenleg egyébként nincsen olyan EU-s jogszabály, amely ezt meggátolná. Nézzük a különböző etikai kihívásokat ezek nem feltétlenül kapcsolódnak jogi kerethez, hanem azon túlmutatnak. Általában arról van szó, hogy az alapvető etikai elveket, amelyek az Európai Unióban érvényesek, ezeket megvédjük. Itt a szóban forgó személy autonómiáról van szó, sokszor a segítő technológiák nincsenek pozitív hatással erre, illetve az önrendelkezésre, és elképzelhető, hogy valakit teljes mértékben függővé tesznek ezek a segítő technológiák. Az ellenőrzés átadása és lehet problematikus. Nagyon fontos az átláthatóság, a méltányosság ilyen szempontból, illetve az is kérdés, hogy mennyire hozzáférhetőek ezek a segítő technológiák. Újabb probléma ezeknek a segítő technológiáknak az ára, tehát ilyen szempontból mennyire hozzáférhetőek ezek a segítő technológiák, ezek az eszközök. Ja, általában ezek nagyon drága berendezések, és vannak árbeli eltérések a 28 tagállamban. Hogyha segítő technológiákat túl nagy mértékben használjuk, akkor sajnos csökken az emberek közötti kapcsolat, ez nyilván nem tesz jót, nem világos, hogy mit jelent az, hogy segít nekünk egy technológia, illetve hogy a technológiák túlságosan nagy mértékben vannak fölhasználva. De sokszor bizonyos meglépő képességeket lehet fejleszteni ezekkel a segítő technológiákkal itt sem egyértelmű a határ, mit jelent segítő, hogy mi az, ami segít még technológiaként, és mi az, ami egy létező képességet erősít meg, illetve egyértelmű az is, hogy semmi nem helyettesítheti egy valódi ember gondozó szerepét. Ezzel kapcsolatban elég sok a jogi kihívás. Nos, Mit tehetünk? Úgy gondolom, hogy a hozzáférhetőség egy emberi jogi. Ennek a biztosítása egy emberi jogi kérdés. Nagyon fontos az, hogy elérhetőek legyenek a segítő technológiák, tehát megfizethetők legyenek. És a különböző robotokról beszéltünk, a gondozó robotok vagy orvosi robotok. Jó lenne, hogy azok is használhassák, vagy azok használhassák leginkább, akik rászorulnak. Aztán nagyon fontos az, hogy a magánélethez való jogot tudjuk garantálni, de úgy, hogy megfelelően testre szabott tudjon lenni a segítő technológia. És ezt szerintem már kezdettől föl kell tenni ezt a problémát. Aztán az is nagyon fontos, hogy méltányos és testre szabott legyen a hozzájárulási folyamat, tehát amikor egy személy beleegyezik abba, hogy bizonyos dolgokat a segítő technológia tegyen meg helyette. Ez emberi jogi kérdés is. Nagyon fontos, hogy ellenőrzésük alatt tudhassák a, fogyatékossággal élők a segítő technológiák. Sokszor autonóm technológiákról beszélünk, vagy olyan technológiákról, amelyek autonómá válnak, de nagyon fontos, hogy az ember hozza meg a legfőbb döntéseket. Nagyon fontos az etikus ellenőrzési felügyeleti struktúrák kialakítása. Kevésszer beszélünk az etikai megfontolásokról, amikor fogyatékossággal lélükről beszélünk, és úgy gondolom, hogy EU-s szintű struktúrákat kell itt kialakítani. Aztán egy új besorolásra is szükség van a segítő technológiák terén. De még egyszer hangsúlyozom azt, hogy az emberi gondozás, tehát hogy egy ember gondozza a fogyatékossággal élőket, ezt nem lehet teljes mértékben felváltani, és nyilvánvalóan az embernek sokkal pozitívabb hatása van ilyen esetekben. Tehát azt kell elérnünk, hogy a egy optimális összetételben kapják meg a segítséget a fogyatékossággal élők. Ennyit szerettem volna mondani, és most szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm szépen. A párt nevében kinek adhatom meg a szót? Kazajónak, Agnes, a szociáldemokraták részéről, Agnes, Agnes. Excuse me, thank you for... Elnézést. Köszönöm. Köszönöm szépen e, ezt a e, részletes beszámolót. Még nem értem a jelentés olvasásának a végére, de nagyon érdekesnek tartom. Van néhány kérdésem, ami a munka ügyi kapcsolatokat illeti, a munkahelyet illeti. A bevezetőjében említette azt, hogy meg tudják egyáltalán engednie maguknak az emberek azt, hogy ezeket a támogató technológiákat megvásárolják, vagy ezeket rendelkezésre bocsássák a fogyatékossággal élők számára. Amikor ugye felmerül ez a kérdés, a pénzügyi kérdés, egy úgy gondolja-e, hogy munkaviszonyban a munkaadónak kell kell-e ezt finanszírozni, megfizetni, és hogyha a munkaadó felelős ezért, akkor mi van azokkal, e, akiknek nincs munkaviszonyuk, vagy nincs állandó munkaviszonyuk, vagy iskolába járnak még, vagy éppen munkát keresnek. vagy esetleg mondjuk azt, hogy nem a munkaadó feladata ez, hanem a társadalomé, a társadalom finanszírozza ezt. Tehát a finanszírozási kérdések, finanszírozás körül, körül nagyon sok kérdés merül föl. Aztán emellett ezt a gondolkodást folytatva, mit gondol hogyha mondjuk új lehetőségek merülnek fel, és ezzel új támogatási technológiák, ezzel könnyebben jutnak ezek a személyek a munkaerőpiacra, mert ezeket a technológiákat ki tudják használni, és ez lehetővé teszi számukra azt, hogy dolgozzanak, és a munkaerőpiacon szerepet vállaljanak. Azt gondolja-e, hogy mindez egy újabb vitát válthat-e ki azzal kapcsolatban, hogy vannak olyan vállalatok, amelyek nem vesznek föl fogyatékossággal élő szemét, mert hát sokkal egyszerűbb számukra, hogyha ezt nem teszik meg. Ez oda vezete az ön véleménye szerint, hogy a vállalati felelősség újra felmerül, mely szerint a vállalatok felelőssége, hogy vegyenek fel fogyatékossággal élő személyeket is. Egyes tagállamokban folyik ez a vita. Aztán mi a helyzet kvótával? Mi lenne a fogyatékos, fogyatékossággal élők felvételét egy kvótához kapcsolnánk? Elnök, köszönöm szépen. EKR, szíves asszony, szeretne hozzászólni? Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a két hozzászólónak, nagyon érdekes volt a vita. Még én sem tudtam a végére jutni ennek a jelentésnek, de ami az etikai és jogi kihívásokat illeti, ezek nagyon fontos pontok voltak, ezek közül az egyik a biztonságot illeti. Uh, Ezen a héten olvastam egy autonóm gépjárműnek a balesetéről. Ez egy más kérdés persze, de a gépek biztonságával függ össze. És hogyha megnézzük ezeket, ezeket a gépeket úgy tekintjük, mint támogató technológia, technológia, hát biztosítani kell, hogy a, azok a fogyatékossággal élők, akik ezeket a támogató technológiákat használják, azok biztonságos eszközöket használhassanak, különben hát veszély merül fel. Aztán még egy dolog, ami azt illeti, hogy a fogyatékossággal élők ezen támogató technológiák fölötti ellenőrzést megtartsák. Ez az egyik legfontosabb aggodalmam. Ki dönti el, hogy ezeket a technológiákat használjuk, vagy nem. A fogyatékossággal élők döntik el, vagy a, a fejlesztők döntik el, esetleg valaki azt gondolja a laboratóriumban, hogy jaj, de jó lesz ez majd a fogyatékossággal élőnek, jaj, de klassz lesz neki, de hogyha például, vagy megnézzük ezeket a hallás implantátumokat, ott is azt gondolják az azt kifejlesztők, hogy jaj, de jó lesz az majd a fogyatékossággal élőnek. Azonban mindez akár a társadalom részéről foly- nyomást is kivált, mely szerint nyomás helyett helyeződik a fogyatékossággal élő mely, hogy, hogy a fogyatékossággal élő akarja használni ezeket az eszközeket, pedig lehet, hogy nem is akarja. Egy kicsit hát árnyaltabban kell megközelíteni ezt a kérdést, és a fogyatékossággal élő közösségének a véleményét figyelembe kell venni, és őket is be kell vonni már a kialakításban, a fejlesztésbe. És ami a társadalom megközelítését illeti, hát a maga, a, a támogató technológia nem fogja megoldani az összes problémát, hanem a mi szociális hozzáállásunk is szerepet játszik. Lehet, hogy a technológia kitalálója azt gondolja, hogy hát ezzel a probléma megoldódott, egy adott probléma megoldódott. Az, az támogató technológia használata otthon, a háztartásban, ez nagyon hasznos lehet a fogyatékossággal élőnek, főleg, hogyha ez a személy nem annyira autonóm a fogyatékossága miatt. De az támogató technológia használata oda haza Ez nem lehet, nem lehet magyarázat arra, hogy miért nem dolgozunk azon, hogy ezek a személyek integrálódjanak teljesen a társadalomba. Például a közlekedés legyen elérhető, hozzáférhető, a munkahely legyen hozzáférhető. Nem elég csak a, az, a háztartásban vagy az otthon való autonómiára koncentrálni családi helyzetben vagy környezetben, hanem ezzel egy időben a társadalmi, minden szintű társadalmi integrációra kell gondolnunk, a foglalkoztatás, szabadság, szabadidő eltöltése. Tehát nagyon sok feladat van még. Azt gondolom, hogy az támogató technológiák egy megoldást jelenthetnek, de nem ez az egyetlen megoldás. A társadalom megközelítésén még mindig dolgoznunk kell. Teljesen egyetértek a privátszféra problémájának a kérdésével, tehát a fogyatékossággal élő ura kell, hogy legyen a saját adatainak, és biztonságban kell, hogy legyenek ezek az adatok. Nem eh, szabad, hogy az orvoshoz vagy más szakemberhez kelljen eh, fordulni miatt. Persze lehet ezekről beszélni, de az információ tulajdonosa, az adat tulajdonosa még mindig a fogyatékossággal élő személy. Hogyha megnézzük, hogy milyen hatással van ez például a biztonság, a biztosító társaságokra, a, a egészségpénztárakra, ezek hogyan fognak szembenézni ezzel, hogyan fogják megoldani az állam feladata, a e, biztosítótársaság, az egészségpénztár feladata, ki finanszírozza ezeket a technológiákat. Megint visszatérünk a finanszírozás kérdéséhez. Szerintem ez egy állami és szociális felelősség, biztosítani azt, hogy a fogyatékossággal élők hozzáférhessenek ezen technológiákhoz, amely segíti őket az autonóm élet vitelben. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. A gue nem látok itt senkit, aki szeretne hozzászólni. Zöldek, től sem. EFTD. Dominik Márta nem akar hozzászólni. Euh, et donc, monsieur... Akkor Fortunulis euh, úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma van a Down-szindróma nemzetközi napja, és mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy a fogyatékossággal élők milyen nehézségekkel küzdenek. Nagy érdeklődéssel olvastam ezt a tanulmányt. Nagyon sok iránymutatást ajánlást tartalmaz ez. Nem tudom, hogy más európai országokban mi a helyzet, de Görögországban a következő. Több információra van szükség, több tájékoztatásra, oktatásra, felvilágosításra a fogyatékossággal élők helyzetét illetően, mert Görögországban ugye a pénzügyi válság egy nagyon negatív helyzetet alakított ki, és ez a fogyatékossággal élőkre még negatívabb hatással van iskola, munkahelyek tekintetében. Úgyhogy annyit mondanék, hogy még az iskolákban nem is áll rendelkezésünkre a, a forrás arra, hogy segítsünk ezeknek az embereknek, ezeknek a gyerekeknek. Ez a, a valóság nagyon kemény. Köszönöm szépen. Kirikosz uh, úr, illetve, úr, illetve Maria Zsolvasszony szeretne válaszolni. Thank you so much for the... Köszönöm szépen ezteket az érdekes kérdéseket, illetve hozzászólásokat. Számos aspektus felmerül a különböző kérdésekben, amelyek összefüggnek egymással. Az első kérdésben szerepelt a kvóta. Egyes országokban van kvóta. A tanulmány egy része pontosan a szabályozási keretre vonatkozott, és ezt elemeztük. Négy esettanulmányunk van Németország, Magyarország, Portugália és Svédország, ezeket vizsgáltuk meg, nagyjából a különböző európai régiók képviselőiként tekintünk ezekre az országokra. Ezekben az esettanulmányokban azt láttuk, hogy ami a kvótákat illeti, egyes országokban a kvóták már kötelező érvényűek, de például Németországban ezek mind a magán, mind az állami cégekre, vállalkozásokra, munkahelyekre vonatkoznak, és azok, akik nem felelnek meg ennek a kvótának, vagy nem alkalmazzák, azoknak büntetést kell fizetni. Portugáliában is léteznek a kvóták, de csak a közszervek számára kötelező érvényűek. Úgyhogy egy kicsit nehéz a helyzet hiszen nagyon fontos, hogy bizonyos pozitív aspektusok már léteznek, például a kóták, de aztán, hogy ezeket hogyan ellenőrzik, az már egy másik kérdés. Emellett nem áll rendelkezésre elég adat ezen témával kapcsolatban. A fogyatékossággal élők, akik egy bizonyos munkahelyen dolgoznak, most nincsen elég adat, ami rendelkezésre állna, hogy ezt a témát jobban körüljárjuk. Persze vannak jó példák az esettanulmányokból, Portugáliában, Németországban levontunk bizonyos következtetéseket jó gyakorlatokra, hogyha a munkaadók pozitív lépéseket, fáradozásokat tesznek azért, hogy foglalkoztatni tudjanak fogyatékkal élőket, megteszik az elvárható intézkedéseket, akkor őket ezért megjutalmazzák, és pénzügyi ösztönzők is vannak erre. Azok a cégek, amelyek fogyatékossággal élőket foglalkoztatnak, ezt gyakorlatilag mint egy címkét vagy tanúsítványt használhatják, és ezzel felmutathatják, hogy szociálisan érzékeny munkahadók. Nem tudom, hogy kollégám szeretne hozzá szólni még, de folytatnám. Még egy fontos és érdekes szempont az a támogató technológiák ellenőrzése illetve a, a felhasználó ö, szempontja. Nem csak az támogató technológiában, hanem minden technológiában az a helyzet, hogy az ipar általában nyomja a technológiát különböző területeken, főleg ezen a területen természetesen a felhasználót be kell vonni a technológia fejlesztésének első etapjába. Ők tudják, hogy mire van szükségük, ők tudják, hogy mit akarnak, és milyen típusú eszközre van szükségük. Itt nem arról van szó, hogy ez a technológia valamit helyettesítene, ami a fogyatékossággal élő testében nem működik, hanem arról van szó, hogy ennek a technológiának a segítségével a társadalomban fennálló akadályokat le lehet küzdeni. A felhasználók, főleg a fogyatékossággal élők, ugye bevonásra kerülnek. Ez ez az új felelős kutatási és fejlesztési mm, mm, technológia fejlesztési programban szerepet kap. És nyilván vannak olyan akadályok, amelyeket a társadalom állított a fogyatékossággal élők eh, elé, egy épületbe bejutni, egy parkba eljutni. Hogyha például ez nem csak a fogyatékossággal élőkre vonatkozik, egy babakocsival sem lehet eljutni például sokszor a parkba, vagy, vagy közlekedni vele ettől ez a személy még nem fogyatékossággal élő, a társadalom általánosságban eh, akadályokat állít az emberek elé, amiket le kell küzdeni, vagy, eh, vagy eh, át kell tudni lépni ezeken. Ebben a technológia segítségünkre lehet. Ahogy a prezentációmban is mutattam, egyszerű dolgokat is tehetnek a munkaadók, amit, amiről nem tudnak. Az egyik szakértő például azt mondta, hogy a saját kompjúterén vannak bizonyos technológiák, amelyeket alkalmaz, és korábban mindig ezt a számítógépet bevitte a munkahelyére is, mert ez rendelkezett minden olyan applikációval, amivel jobban tudott dolgozni. Például felnagyította a képernyőt, vagy egy kollégának volt egy másik applikációja, ami egy képet fordított le szavakra, hogy meg tudja hallgatni a személy, hogy mi van a képén, képen, és munkadó erről nem tudott, tehát az információ hiány is oda vezet, mert hogy nem rendelkeznek a fogyatékossággal élők minden támogatással. Tehát a felvilágosítás, a tájékoztatás nagyon fontos, persze az ösztönzők is, mondhatjuk azt, hogyha a belátás, a szociális belátás nem elegendő, akkor esetleg kötelezni kell a munkaadókat erre, arra, hogy, hogy, hogy ezeket a támogató technológiákat beszerezzék. Aztán az adat tulajdonlás kérdése. Persze, az adat a felhasználó adata, az a felhasználói. A szakértőktől azt hallottuk, hogyha ezek az új technológiák felmerülnek a munkahelyen például, az egy dolog. De nézzük eh, azt, hogy van egy olyan technológia, amit kiviszünk az utcára. És eh, valaki ezen virtuális valóságban él, és ebben eh, végzi el a feladatait, vagy szociális interakcióban lép. A probléma az az, hogy a gép és a technológia nem csak a felhasználó adatait tárolja, hanem a környezet adatait is lehívja, és itt társadalmi szabályok, adatvédelmi szabályok merülnek fel, és az is felmerül, hogy mások mennyiben hajlandóak megosztani az adataikat. Hogyha ezen technológiákban a, egy felhasználó másoktól az adatokat begyűjti. Tehát ezzel a kérdéssel is foglalkozni kell részleteiben. Ami a görög hozzászólást illeti, én portugál vagyok, nálunk is hasonló a helyzet, és természetesen, hogyha egy ország pénzügyi nehézségekkel küzd, hát hatalmas nehézségek merülnek fel. E, ez a tanulmány néhány dologra rámutatott, például, amit megpróbáltunk elérni, az az, hogy a legjobb gyakorlatokat találjuk meg, és más országok hogyan tudják ezeket a legjobb gyakorlatokat alkalmazni. Például Portugália jó példa volt, abban az értelemben, hogy már nincsenek Portugáliában külön speciális iskolák, hanem minden diákot integráltak, Tehát integrált oktatás folyik, és ez már az inkluzív oktatás felé tett lépés. Azonban volt egy dolog, egy aspektus, ami Portugáliában is figyelembe vendő, mégpedig az, hogy az iskolák vagy az egyetemek iskolákat, egyetemeket nem kötelezték arra, hogy a támogató technológiát rendelkezésre bocsássák. Tehát ez egy jó példa arra, hogy hát az egy szép dolog volt, hogy integrálták a gyerekeket a normál iskolákba, de nem történt meg a következő lépés, a felzárkóztató lépés. Másik példa. Németországban még mindig vannak specializált iskolák, de pozitív oldala a dolognak az, hogy az iskolákat és egyetemeket arra kötelezik, hogy legyenek ilyen támogató technológiák. Természetesen a pénz nem minden. És nagyon sok ilyen támogató technológia létezik a piacon, amelyek ennek a használatát jobban meg kell tudnunk érteni. A megnévő technológiák listázása fontos feladat lenne, és emellett ahelyett, hogy ezen új high-tech technológiákba rengeteg pénzt ölünk, amely technológiák végül is csak néhány fogyatékossággal eh, élő számára lesz elérhető, mert nagyon drága. Nos, néhány ilyen technológiát orvosi eh, eszköznek tekintenek, és akkor itt felmerül ezen eszközök biztonsága. Hogyha egy ilyen technológiát orvosi eszköznek tekintünk, akkor ez már egy hatalmas engedélyezési eljáráson átment ahhoz, hogy ez orvosi eszköz lehessen. A biztonság, a standardizálás mind már felmerült ezek esetében, tehát eh, ebben a konkrét esetben a biztonsági kérdés ez megoldódott. De egy másik fontos probléma, ami felmerül, az az, hogy ezeket a technológiákat mindegyiket mindegyiket orvosi eszköznek kell tekinteni, vagy egyszerűen technológiai eszköznek. Mert ha egyszerűen technológiai eszközök, akkor mindenki számára hozzáférhetőek. És még egy dolog, ami felmerült, ez az időterv az orv, ahhoz, hogy orvosi eszköznek tulajdoni, ö, tanúsítsanak, vagy minősítsenek egy ilyen technológiát, ez nagyon sokáig tart, és az ipar számára nincsen elég ösztönző, hogy, hogy orvosi eszköznek tekintett technológiát fejlesztenek ki. A részemről ennyi nagyon sok téma van, elnézés, hogy nagyon sok, ilyen részletesen válaszoltam, de nagyon sok aspektus merül fel. Hosszú-hosszú volt, mondja az elnök, de mindenképpen nagyon teljesség igényével válaszolt minden hozzászólásra, és ez nekünk nagyon fontos. Akkor most én azt javaslom, hogy zárjuk le ezt a pontot, és térjünk le a hetes napi rendi pontra, az Európai Unió 2019 pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése. Itt a kísérleti projektekről fogunk beszélni. Adriana Szikovánnak fogom megadni a szót főigazgató asszonynak, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Azokról a projektekről szeretnék beszélni, amelyek a foglalkoztatási főigazgatóság hatájába esnek. Mindenek előtt szeretném elmondani, hogy a 88 projekt előkészítése február 26-án elfogadásra került, 2019-es projektekről van szó. Elfogadtuk a célkitűzéseket, elkövettük a projektek végrehajtására vonatkozó előírásokat, és uh, az eddigi és a 2019-es projektekről szólunk, és leírjuk a legfontosabb előttünk álló lépéseket is, és minden projektről részletes leírást adunk. Lesz még egy jelentés, egy pénzügyi nyilatkozattal, amit az Európai Parlamentbe is benyújtunk a 2019-es költségvetéssel kapcsolatban. Igen, van egy prezentáció a foglalkoztatási főigazgatóságnál van egy kísérleti projektunk, és két cselekvési tervünk. Nagyon fontos az, hogy a mobilitási programokat eh, újra indítsuk. Az első projekt a Otthon Dolgozók Szövetkezete és a Voucher tervek szolgáltatása. Tehát ez azt jelenti, hogy a be nem jelentett munká, munka tekintetében jobb munkakörülményeket érjünk el a háztartásban foglalkoztatottak számára. Ez lenne az első ilyen jellegű projekt, és 700 ezer euró kerül rá két fő célkitűzéssel. Elsősorban, hogy a tagállamok létrehozzák a szolgáltatási voucherrendszereket, és hogy hatékony szociális párbeszédet vezessenek be ebben az ágazatban. Nagyon fontos az, hogy azokat a tagállamokat segítsük, akik érintettek ebben az otthoni szolgáltatásban, és nagyon fontos az, hogy a helyi önkormányzatok, a helyi hatóságok a hatóságok is információkat kapjanak az otthon dolgozók tekintetében. A második célkitűzésünk pedig az, hogy tisztességes munkaviszonyokat vezessünk be, és hogy ezeknek a munkavégzési formáknak a tisztességes megítélését is elő mozgassuk, hogy tisztázzuk a munkáltatók, munkavállalók érdekeit, és hogy megfelelő szociális párbeszédet hozunk létre. Azt szeretnék emlékeztetni arra, hogy két elemről van szó. Itt az első, az általában a gondozással összefüggő szolgáltatások, általában a felhasználók otthonaiban történik ez. Ez lehet gyerekgondozás, lehet beteggondozás, idős gondozás, és Ezen kívül lehet az ilyen háztartási támogató szolgáltatások, mint a takarítás, vasalás, kertészkedés, karbantartás, és így tovább. A reméljük, igen, ez a következő lesz. Nagyon fontos az, hogy a Család Foglalkoztatási Európai Szövetség, és nagyon fontos a Social Services Europe hozzájárulása, a Global Europe, a Global Union Europe, tehát ezek mind a fő partnereink lesznek abban, hogy a háztartásoknak nyújtott szolgáltatások tekintetében előbbre lésünk. Nézzük most meg, hogy mit szeretnénk elérni ebben a tekintetben, és mit szeretnénk előmozdítani. Először is a tagállamoknak eh, aktívabbaknak kell lenniük a háztartásoknak nyújtó szolgáltatások szabályzásában. Gyűjtsék a jó gyakorlatokat, amely formálissá teszi a háztartási munkát. Ezen kívül a szociális párbeszédet is erősíteni kell a háztartásokban foglalkoztattaknak. A feladat az, hogy a jó gyakorlatokat átvegyük, és hogy technikai támogatást nyújtsunk. Ezen kívül EU szinten szeretnénk szervezést, szervezési segítséget nyújtani, tehát például egy európai konferenciát szeretnénk szervezni a jó gyakorlatokról. Ezen kívül technikai támogatást is szeretnénk nyújtani a tagállamoknak, amennyiben kidolgozzák a szolgáltatási voucher rendszert. A bizottság a kísérleti projektet eh, szeretné minél átfogóbban kialakítani, tehát főleg itt a szolgáltatási utalványok tekintetére, és eh, publikálni szeretnénk a eddigi eredményeinket eh, a következő hetekben. A javaslatok benyújtásának a határideje június vége, és július végére szeretnénk véglegesíteni a projektet. A második előkészítési erv pedig a gyermekgarancia. Az eredeti projekt pedig az aktuális helyzetből indul ki, és az előkészítési intézkedés a gyermekek jogait veszi elsősorban figyelembe, szeretné feltérképezni az adott helyzetet a gyermekek jogainak megvalósításáról, és különféle csoportokra szeretnénk koncentrálni, tehát például bizonytalan viszonyokban élő gyermekek, az intézményekben élő gyermekek, migránsok, bevándorlók gyermekei, és különleges igényű gyermekek az előkészítő intézkedés célja az, hogy a gyermekgarancia rendszert a gyakorlatba is átültesse, természetben az eredeti előkészítő akció, előkészítési intézkedésnek javasolnia kell, hogy az első fázisban milyen eredmények lennének, és az eredményeket pedig szeretnénk a gyermekekre is alkalmazni. Az előkészítő intézkedés a gyermek garanciával kapcsolatban természetesen egy tanulmány, megvalósításósági tanulmány alapján készül. Itt 2018. április végéig még lehet javaslatokat benyújtani, ezen kívül a második fázisra készülünk fel. A gyermekgarancia előkészítő intézkedés második szakasza a 2018-as költségvetés függésében alakul majd. Nagyon fontos az, hogy minél több információnk legyen az eredeti előkészítő intézkedésről, hogy az érintettek tapasztalait begyűjtsük, hogy legyenek konkrét konzultációk, hogy megfelelő inputot kapjunk az Európai Gyermekvédelmi Szervezetektől, és nagyon lényeges az, hogy a, szociális, a tanács szociális védelmi szakbizottságával megállapodjunk. 2018-ban szeretnénk a már elért eredményekre építkezni, Ezen kívül szeretnénk bemutatni az első fázis eredményeit, és továbbfejleszteni és eldöntjük, hogy ezek alapján milyen konkrét lépésekre kerül sor. A harmadik projektünk, ez is egy előkészítő intézkedés, ez pedig eh, annak a megvalósíthatósága, hogy létrehozhatunk egy EU-n belüli mobilitási programot a munkanélküliek számára, elsősorban a hosszú távú munkanélküliek számára. Az eh, itt ismét szeretnénk reaktiválni a felnőtteket, hogy munkát keresenek más tagállamokban is. A célunk a munkaerőpiacra történő integráció. Ezzel a projekttel szeretnénk a munkakeresők és a dolgozók körülményeit is megkönnyíteni, az európai polgárok, és szeretnénk az Európai Unióban meglévő munkaerőpiaci egyenlőtlenségeket is kiegyenlíteni, hiszen a különböző tagállamok között egyenlőtlenségek van a munkaerő tekintetében. Egy kísérleti projektről van szó ebben a rendszerben, és 2016-ban már körülbelül 3 milliót költöttünk rá, a 2017-es költségvetésben fél, és 2018-ban pedig 5 millió összességében a projekt 10,5 millió eurós költségvetésre rendelkezik majd. A támogató intézkedések a munkanélküliek számára következők lesznek, tehát a munkaerőpiaci szükségletekből indulunk ki, de nagyon fontos az, hogy segítsük segítsük a munkakeresőknek például a nyelvi képzést, a nyelvtanulást, képzést, továbbképzést nyújtsunk nekik. Ezen kívül pénzügyi ösztönzőket is szeretnénk adni a KKV-knek, az önfoglalkozottaknak, egyéni vállalkozóknak. A projektet egyszerűsített módon szeretnénk megvalósítani, és szeretnénk a bejelentett költségeket is visszatéríteni. Három hónapos, háromtól hat hónapig terjedő továbbképzésekre gondolunk, és ezen kívül pedig elhelyezkedési segítséget szeretnénk nyújtani, ha a dolgozók más tagállamban szeretnének dolgozni. Hogyha, tehát 2018-ban természetesen a pénzügyi döntésektől is függ majd a projekt megvalósulása, és 2018 március végén kerül elfogadásra a döntés finanszírozása, ezen kívül, hogyha ez sikerül, akkor az idén, a harmadik negyed évben indul a projekt. Van egy nagy változás a korábbi fázisokhoz képest, ez pedig igazából a támogathatósági kritériumok megváltozását jelenti, hiszen eddig három országnak kellett részt vennie a projektben. Nagyon-nagyon alacsony szinten voltak az ajánlatok, alig kaptunk projekt pályázatokat, és szeretnénk felszólítani a tagállamokat, hogy bátorítsák a határokon átnyúló projekteket, hogy támogathatók legyenek, és most kettő tagállam is elég ahhoz, hogy támogatható legyen egy projekt. Ezen kívül szeretnénk a pénzügyi támogatás is növelni, amennyiben sikeres egy projekt, és itt kettő-hat javaslatot kiválaszthatunk majd egy külön díjra is, és itt egy 1220 munkahely, határokon átnyúló munkahely keresésre vonatkozik ez. Nagyon fontos, például a közfoglalkoztatásban is alkalmazni. Úgy gondoljuk, hogy ez egy járulékos projekt lenne annak érdekében, hogy a mobilitást növeljük azon emberek számára, akik egy másik tagállamon kamatoztathatják ismereteiket, és szeretnénk támogatni olyan embereket, akik munkát keresnek és nem találnak megfelelő munkát a képességeik, készségeik alapján. Ez az a három projekt, amelyel most foglalkozunk, és természetesen szeretnénk majd megviz, megvitatni a kontextusukat, a végrehajtási fázisukat. Köszönöm. Merci pour cette présentation. Köszönöm szépen ezt a prezentációt, tisztelt asszonyom, Marita Ovszkuk a jelentéstevő, az imént említettem, hogy miért nem tudott eljönni, viszont most megadom a szót Agnes Jongerius asszonynak. Parancsoljon. Nem Marita nevében, de hozzászólok. Vagy Marita nevében beszélek? Jobb, egyszer csak beszélni fogok. Miről is? a gyermekek garanciával foglalkozó előkészítő fellépésről fogok beszélni, mert ez egyrészt nagyon közel áll hozzám, másrészt pedig prioritás a frakciómnak. Először 2016-ban fogadták el, a 2017-es költségvetésben volt ez először jelen. néhány hónap alatt sikerült kiírni a pályázatot, hogyha 2016-ban ezt e jóvá hagyták a 2017-es költségvetésre vonatkozóan, akkor miért 2018 áprilisában véglegesítjük csak a projekteket? Ezt elmagyaráznánk? Hogyan lehetséges az, hogy ilyen sokáig tartott, amíg megoldódik, megoldódott a gyermekgarancia kérdése. Aztán az előkészítő fellépés első részével kapcsolatban. Van már olyan rész, amit megvalósítottak? Ha nem, akkor hogyan lehetne ezt felgyorsítani? Utolsó kérdésem. elég közvetlenül föltettük azt a kérdést, hogy az Eurofund kapja ennek az összegnek az odaítélését. Erről hogyan vélekednek? Nem lenne jó, hogyha az Eurofund szakértelmét lehetne hasznosítani ezen témában? Szerintem a végrehajtásban is sokat segítene ez, de természetesen nagyon kíváncsi vagyok az ön véleményére ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen! Egyszer nevében nincs itt senki. Alde. Harkin asszony esetleg? Nem? Gue? Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszöntet mondani a bizottságnak. Köszönöm, hogy ilyen részletes információt szolgáltatott számunkra ezen kísérleti projektekkel kapcsolatban. Én a házi gondozók, illetve a házi munkavállalók, a házi segítségnyújtással foglalkozókra vonatkozó jegyrendszerre vonatkozóan szeretnék föltenni egy kérdést köszönjük a bizottságnak, hogy kidolgozta ezt a javaslatot, még pedig ilyen részletességgel. Ez egy ez igazán prioritásnak számít eh, számomra is, illetve a frakció szempontjából is. Tavaly, amikor tavaly eh, nagyon örültek ennek a kérdésnek az ágazatban dolgozók, tehát akik házi gondozással, illetve házi alkalmazottként eh, dolgoznak. Úgyhogy azt gondolom, ez mindenképpen előrelépés, hogy a munkakörülményeket javítjuk ezen személyek esetében. Nagyon sok kérdésem volt, de hát a legtöbb kérdésem már válaszolt a bizottság képviselője ebben a expozéban. Kérdésem, hogy a tagállamokkal elkezdtek-e már valamiféle párbeszédet, ha igen, akkor van -e erre milyen volt a fogadtatás, van -e bármilyen válasz, kiderült-e valami, ez a csekrendszer vagy jegyrendszer, ez hogyan alakul, illetve milyen eszközöket fognak majd pontosan elérhetővé tenni, illetve milyen szinten, tehát önkormányzatok vagy regionális kormányzatok részére ezek elérhetők lesznek-e? Szerintem akár az is érdekes lehetne, hogy egy önkormányzatnak lehetőséget adjanak, hogy ilyen tanácsadást kérhessenek. Ezek lennének tehát a kérdéseim. Azt kérném, hogy ez a projekt idén már kerüljön át a második fázisba, és egy konkrét, jól behatárolható kísérleti projektet kéne elindítani. Egy konkrét területen, mondom, lehet egy önkormányzat is, vagy tehát egy, én azt kérném, hogy egy államnál kisebb legyen ennek a lefedettsége, tehát egy régió vagy egy, vagy egy önkormányzat. És nagyon fontos az, hogy féle intézmény álljon a munkavállalók mögött, aki jogi tanácsot ad, egy szövetkezet, vagy bármilyen formáció. Köszönöm szépen. Merci. Pour les verts, Madame Lambert. Köszönöm szépen, Robert asszony, a, a, kék, a zöldek nevében. Nem? Köszönöm szépen, akkor most megadom a szót a bizottság eh, képviselőnek, hogy válaszoljon a kérdés, kérdésekre. Köszönöm szépen a kérdéseket. Nézzük a gyermekgarancia kérdését. Valóban késlekedett ez az egész projekt. A mai napon jelent meg a pályázat. De ez csak egy véletlen egybeesés. A, az easy keretein belül gondoltunk arra, hogy a gyermek garantiával foglalkozzunk. A 2017-es költségvetést későn fogadtunk el, úgyhogy korábban nem tudtunk elkezdeni készülődni. És az sem világos, hogy pontosan milyen keretek között történjen ez. Hát sajnos azért tartott ilyen sokáig a pályázati kiírás elkészítése, mert nem tudtuk, hogy mi az, ami az első stádiumba, az első fázisba kerülni, az a második eh, fázisba. És most, hogy végre megjelent a pályázati kiírás, remélem, hogy felgyorsulnak a dolgok. Tudom, hogy ez nagyon fontos a gyermekeknek is, tudom, hogy vannak olyan gyerekek, akik nagyon nehéz helyzetben élnek, nem csak egy vagy két tagállamban, hanem nagyon sok európai tagállamban, tagállamban úgyhogy mindenképpen biztosítani kell ezeknek a gyerekeknek a védelmet és a jogaik eh, tiszteletben tartását. Az Eurofundot említettem, mint lehetséges végrehajtó, de sajnos ez lehetetlen, mert ők közvetett menedzsmenttel dolgoznak, a kísérleti projekteket pedig ilyen móddal nem lehet kezelni, vagy módon kezelni. Tehát nem felelne ez meg a pénzügyi szabályzatban foglaltaknak. A végrehajtás módját, illetve az, a, illetve a konkrét alapok elköltésének módját elvileg a pénzügyi szabályzat szabályozta volna. De hát úgy tűnik, hogy egy, hogy egy bizottságon belüli ügynökség kapja ezt majd meg. Ami a különböző háztartási szolgáltatásokat illeti, ez az első próbálkozás arra, hogy a be nem jelentett munka ellen felvegyük a harcot. De ez egy nagyon fontos téma, és azt tudom elmondani, hogy ezt a projektet több helyen is bemutattuk, a tagállamok nagyon pozitívan fogadták. Ez az első alkalom, amikor tényleg megfelelő szakmai keretet adunk az ilyen típusú szolgáltatásoknak, és ugyanakkor védjük a munkavállalót is, és ugyanolyan jogokat élvezhetnek, mint bármilyen más munkavállaló. Ennyit a háztartási alkalmazottakról. Próbáljuk ezt is felgyorsítani, tehát hogy az előkészítő fellépésünk gyorsabban megvalósuljon. Ez megfelel a szociális jogok pillére célkütőzéseiknek, minden esetben védeni kell a munkavállalót, függetlenül attól, hogy milyen munkát végez. Mondom, elég jól állunk, nem sokára kiírjuk itt is a pályázatot, és a, már idén elkezdődik az előkészítő fellépés. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy az elnök az ütemtervet majd e-mailben elküldjük de körülbelül arra kell emlékezni, hogy április 23-án kell megkapnunk a kísérleti projekteket, és 29-én reggel, április 29-én reggel fog folytatni. Köszönöm szépen, 14.30-kor folytatjuk majd a szavazással.